Ja, wir danken den Köszönjük a költségvetésbeli kollégáknak a részvételt, és folytatjuk a 9-es napi rendi ponttal. A 9-es 9-es pont az uniós költségvetés közszféra reformjára való felhasználásának értékelése, előadó Brian Hayes, és mindjárt meg is adom a szót amint csendesebbé válnak a jelenlévők a teremben. Hész yes, kolléga, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani a koordinátoroknak a sejtkezdeményezés jelentését. Elmondom azt, hogy miért tűztük napirendre ezt a pontot, utána pedig elmondom azokat az ajánlásokat, amiket megfogalmaztam. Elnök asszony ön emlékszik arra, hogy 2016. augusztusában kiadtunk a KONT nevében egy nagyon fontos politikai dokumentumot, közféle reformja, illetve az, hogy az uniós költségvetés közféra reformjából felhasználásnak értékese hogyan történjen. Egy meghallgatásra került sor a kontban, és én Váltam azt a feladatot, saját kezdeményezés jelentést készítek, amely keretében ajánlásokat fogalmazok meg a szakértői vélemények után. El szeretném mondani már az a következőt, hiszen a legutóbbi alkalommal a Konban volt egy vita erről, készült egy értékelés, mi szerint mindez a közféra privatizációjáról szól a hatékonyság eh, javítás érdekében. Ez nagyon messze áll a valóságtól. Ez egy olyan jelentés, amely az EU költségvetésével foglalkozik, illetve az EU költségvetésének azon részeivel, amelyek a közszéreformjára vonatkoznak. Emlékeztetem a kollégákat arra, 9 eh, milliárd eurónyi eh, kiadás szerepel a közszféra reformjára az Európai Unió költségvetésében. Arról vitatkozhatunk, hogy ennek kevesebbnek kell lennie, vagy többnek. Abban egyetértettünk azt gondolom, hogy különböző címsorokba tagozódik mindez, a közféle reformjára vonatkozó programokat az EU támogatni szeretné, és ezeket használják is bizonyos tagországokban. A jelentés arról szól, hogy hogyan értékeljük ezt a pénzösszeget, amelyet mindenre felhasználnak, és én szenvedésen hiszek abban, hogy a jobb gazdasági teljesítőképesség, és a közférában a tapasztalatok javítása a polgárok számára. Ez a két téma összefügg egymással, ezzel javítani lehet azon, hogy hogyan reagálnak a polgárok a közférára, és ezzel egyrészt lehet a gazdasági teljesítő képességet is javítani. Azt gondolom, hogy a modern adminisztrációk számára ez egy kulcsontosságú tényező, és ez olyan tagországokra nézve különösen igaz, amelyek jelentős kigazítási programokon mennek keresztül. A saját tagországomban is kormányom voltam annak idején, és megszorítási programokat hajtottunk végre, megnéztük a közféra reformját, azt, hogy hogyan oldhatunk meg kérdéseket másod. Mindig elhangzott azt, hogy a válságból csak nyertesen lehet kikerülni, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kulcs ahhoz, hogy hogyan tudjuk a helyzetet a polgárok számára ténylegesen javítani. A koszféra reformja nem csak nehéz gazdasági időkben fontos, hanem jó időkben is úgymond, és egyik előny annak, hogy ez a pont szerepel a költségvetésben, az az, hogy megkérdezhetjük a tagországokat arról, hogy függetlenül, hogy jó vagy rossz gazdasági helyzetben vannak, mi is a helyzet a közférájukkal. Nagyon fontos, hogy a közszféra teljesítsen a polgárok számára, ezeket megváltoztassuk, amennyiben erre szükség van az EU-ban. Láttuk nagyon jó példáit is a reformnak. Gyakran az EU-s kiadások következményeként jelentek ezek meg. És nagyon fontos, hogy ezt az eredményt megünnepeljük, kiemeljük más tagországok felé is, akik esetleg nehéz gazdasági válságban vannak. Amikor gazdasági válságban egy tagország és gyorsan ki kell, hogy egyenlítse költségvetését, nincs pénze, rossz időket él meg, akkor nincs pénze a közféle reformjára, és én szenvedésen hiszek abban, hogy nagyon fontos, hogy olyan tagországokat ösztönözzünk, amelyeknek szükségük van pénzügyi támogatásra az új rendszerek bevezetéséhez a közférájukban, a közféle reformjában. Annak érdekében, hogy jobban teljesítsenek a polgárok felé, az EU-s költségvetést fontos úgy kialakítani, hogy ezt ösztönözze. Tudom, hogy Wolfgang Schäuble mit mondott erről, azt, hogy hogyan lehet az EU-s költségvetést felhasználni a reformok érdekében, és annak érdekében, hogy ösztönözze a közféle képességének javulását, illetve hogyan segítheti ez a tagországot. Ez nem egyértelmű EU-s kompetencia, gondoltak országokat arra kell bátorítanunk, hogy többet tegyenek, de nem támogatjuk őket, ha csak nem reformáljuk meg azt, hogy a költségvetésből hogyan költsék el ezt a pénzt. És én ezt eh, fogalmaztam meg eh, az anyagomban többek között. 9 milliárdnyi kiadás az MFF-en keresztül Azt gondolom, hogy egy biztos alá kell, hogy tartozzon mindez, aki a politikai tulajdonlást is gyakorolná ez esetben, és fontos, hogy a jó közféle reform programokra összpontosítsunk. Van egy strukturális reformsegítő program, amely a nehézségben lévő tagországokat támogatja, de e, mindez nem a finanszírozásra támaszkodik, olyan tagországoknál, amelyeknek jelentős támogatásra van szükségük a közszerreformjához. Tehát fontos, hogy a költségetését egy biztos legyen felelős, még akkor is, hogyha ez kis része a költségvetésnek pusztán 9 milliárd, az e, e kormányzás, azt, hogy hogyan válhatnak teljesítőképessé ezek a rendszerek. Én beszéltem a jó gyakorlatok cseréről, a tudás megosztására. Nagyon sok jó példa van arra, hogy hogyan lehet ezt a pénzt elkölteni. Tanultak-e a tagországok vajon ezekből a kiadásokból? Ez itt kérdőjel nálam, ami az éves növekedési áttekintést illeti. Fontos, hogy ezt megváltoztassuk, úgyhogy legyen benne egy fejezet a közférára vonatkozóan és a kormányzásra vonatkozóan. Fontos ezt felhívni, egy általános értékelés részeként kell, hogy ez megjelenjen arról, hogy a tagországok hogy is teljesítenek, ebben a közféra reformja, és az, hogy ebben a témában hogyan teljesítenek a tagországok, nagyon fontos helyet kell, hogy foglaljon el. Az MFF-en való elhelyezés valószínűleg radikális gondolat. Elmondtam azt, hogy a, bizottság készítsen egy értékelési keretet, amely megnézi a minőségi, mennyiségi teljesítményeket hogy ki teljesít jól, strukturális párbeszédet kértem a tagországi parlamentekkel, azt gondolom, hogy az Európai Parlament felhívhatja a figyelmet arra, hogy mi is történik a tagországokban, és párbeszédet kell, hogy folytassunk a tagországi parlamentekkel egy új benchmarking rendszer kialakítását, egy közférai díjazási rendszer kialakítását is támogattam beszéltem az önkormányzatok támogatásáról, hiszen ők a főmotorjai az közszférának, és vannak más területek is. Én azt gondolom, hogy itt lehetőség van arra, hogy értékeljük, hogyan költjük el ezt a pénzt, ne ideológiai alapon közelítsük meg a kollégák ezt a témát, nem jobb vagy baloldalról, privatizációról van szó, hanem arról, hogy a közfér reformjának témája hogyan válhat a gazdasági kormányzás kormányzási rendszer részévé, és válhat pozitívumá a polgárok számára. Köszönöm. A komisszió nimmt a Hauser statt von dem, aus dem Sektor Structural Reform Support Service. Bitte schön. Thank you. And, uh... Köszönöm szépen. És köszönöm a kezdeményező képességet. Egyetértésben vagyunk. Sőt, a mi általunk felállított diagnózis Hayes úr uh, nagyon hasonlít. A tagállamokban azt látjuk, hogy gyakorlatilag két csoport alakult ki. Egyrészt a tagállamok között vannak a jobb közigazgatással rendelkezők és a kevésbé erős közigazgatásúak, hogyha az adminisztráció gyengébb, akkor nehéz megfelelni először is ugye a, tag, a jelöltségnek, ugyanakkor a jólétet is nehéz így megteremteni az emberek számára. De mindezeken felül igenis, és van európai hozzáadott érték, hogyha szisztematikusan foglalkozunk ezzel a témával, mert még az elvileg erős adminisztrációk is nagyon komoly kihívásokkal kell megküzdjenek, a demográfiai változások, a technológiai változások, ezek mindenkire hatnak. És végül pedig úgy gondolom, hogy hozzáadott értéket képviselhetünk azzal, hogyha a bevált gyakorlatokat kicseréljük, hogyha együtt tanulunk, és jobban megértjük azt, hogy mi is, mit is jelent a jó minőségű közigazgatás. Ez pedig az összes EU-s cél alapját képezi, úgyhogy köszönjük szépen Heinz úr a jelentést, és hát valóban a bizottságnak is van még itt munkája, jobban kell koordinálnunk, és a politikai koherenciát magasabb szintre kell emelnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. A rossz eh, közigazgatási kapacitásokról megint szó van, és a szükséges támogatásra az igazgatási kapacitások kapcsán. Ez érzékelhető volt a mai vitán is, mint egy piros vonal, és a jogállamiság kapcsolódik ahhoz is, hogy mit tud megtenni a közféra, a közigazgatás, milyen politikai hagyományok léteznek, hogyha megnézem cseh barátainkat, Lengyelországot, Görögországot, lényegtelen az, hogy egy tagország mióta tagja az Európai Uniónak, felmerül a kérdés, hogy az EU-nak vannak-e kompetenciái, vagy nem. Senkit nem érdekel az, hogyha eh, a régiben van egy eh, task force, a problémák a felvevőik abszorciós kapacitásban vannak, ezt láttuk a külön jelentésben is, éppen ezért ez egy nagyon érdekes téma. Hauser úr el tudja mondani azt, hogy a strukturális reform szolgálat mit tesz, hogyha már itt ilyen kellemesen összejöttünk. Köszönöm. A strukturális reform támogatási szolgálat egy új bizottsági szolgálat, a főtitkársághoz kapcsolódik a bizottságon belül, és egy egyedi megközelítés a bizottság munkáját, illetve hiszen úgymond szolgáltatóként működünk, van egy finanszírozási programunk, a strukturális támogatási reformprogram, amelyet az Európai Parlament fogadott el 142 millió eurónyos költségvetéssel 2017 és 2020 között, és a parlament beleegyezett abba, hogy ennek a programnak a költségvetését növeli. Hát mi igény alapúan működünk, megkérdezzük a tagországokat arról, hogy mik az igényeik a strukturális reformokat illetően, és a strukturális reform azt jelenti, hogy hogyan lehet egy országot jobban kormányozni, hogyan lehet eh, jobb minőségű politikákat, szolgáltatásokat kialakítani a polgárok számára. Ez a szolgálat 2015 óta létezik, három éve, nagyon új szolgálat, és meglep bennünket az az érdeklődés, amelyet ez kiváltott a tagországokban. Azt gondoltuk, hogy lehet, hogy öt ország lesz majd ügyfelünk, 30-40 projektünk a legutóbbi kiíráskor, pályázati kiíráskor. 440 pályázatot kaptunk 24 tagországból és háromszor ennyien szerettek volna részt venni a kiíráson, tehát ez egy nagyon-nagyon népszerű program. A tagországok nagyra értékelik a bizottság szerepét, hogy a bizottság partnerként képzeli a tagországokat, velük együtt dolgozik, és nem egyszerűen oda megy és elmondja, hogy ők mit tegyenek, a tagországi kérésekre, igényekre reagálunk. Tehát így dolgozunk, ez a, a kulcspontja a programnak, de egy másik elem, amelyet elindítottunk, a bizottság főtitkársága úgy döntött, hogy ez a szolgálat koordinálja majd a kormányzás, közszféra és egyéb témákat a bizottságban, Héz úr jelentésül kiderül azt is, az is, hogy nem EU-s politikai terület a köz, a szféra közszolgáltatások kérdése, és pontosan ezért sok bizottsági szolgálatot érint mindez, de senkinek nincs igazából áttekintése. Tehát egy széleskörű képet kell kialakítanunk, és fontos, hogy egy szisztematikus elemzést készíthessünk ezekről. De hát reméljük azt, hogy a koordinációs funkció mellett erőteljesebb politikai koherenciát tudunk kialakítani a finanszírozási programokban, az értékelésben, és abban is, hogy hogyan tudjuk javítani a közszféra minőségét a polgárok számára. Utolsó kérdésem az, hogy hány munkatársuk van, hány munkatárs dolgozik a szolgálatban? How many staff? Ah, Sorry, it's an, it's an interesting question because it's um, nagyon érdekes kérdés, hiszen ez egy gyorsan növő szolgálat. Amikor 2015-ben kezdtük a munkát, akkor 40 munkatársunk volt, és három év elteltével már 177-en vagyunk. Hogyha megnézzük az új MFF-re vonatkozó javaslatokat, akkor szeretnék a költségvetés növelni a szolgálat számára, és jelenleg a fejlesztési politikánkat dolgozzuk ki a staffra, illetve próbáljuk meg az új MFF tükrében megnézni azt, hogy mire van szükségünk. Nagy-Britanniának is segíteni szeretnének a kilépéshez, ez csak vicc volt persze, és Hayes kolléga kapja meg a zárszót. Well, I want Köszönetet szeretnék mondani az elnökasszonynak, illetve a bizottságnak a megjegyzésekért. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogyha e, ez sikeres lesz, akkor a, ez a tagországi akaraton fog múlni, nem azon, hogy a bizottság odáll és azt mondja, hogy mit e, akar tőlük. A partnerség kulcsfontosságú, és egyetértek azzal, hogy vannak erőteljesebb adminisztrációk mások a kulturális háttereink, a szolgáltatási ágazat és más és más. Ez nem olyan azt, hogy az emberek ne tudnának egymástól tanulni, illetve hogy a saját eh, szolgáltatókat ne kérdőjelezhetnék meg. A jobb koordináció az, ami a kulcsfontosságú, és én hiszek abban, hogy a következő finanszírozási körben ezt el is el fogjuk tudni érni. Amit elnök asszony említett, nagyon fontos, ez a meglévő tagországok számára is nagyon fontos jogámiság kérdés, a politikai hagyományok, ezek mind felmerülnek. Tehát az EU-s alapok hogyan teljesíthetnek a polgárok számára, hogyan tudják megmutatni azt, hogy igenis ezek a pénzek változtathatnak az ő életükön pozitív irányban, de ez egy lehetőség a tagországok számára is. Fontos, hogy ezt egy mérceként használjuk a csatlakozásra váró országokat is abban, hogy elértek egy bizonyos standardot a közférájukban, és minél többet beszélünk erről a kérdésről, minél többször tesszük ezt napirendre a potenciális új tagországokra nézve, ez annál jobb. Nagyon érdekes volt meghallgatni a bizottságot, 444 projekt, a pályázati írások száma, Mindez azt mutatja, hogy a tagországok erre készek, ők szeretnék ezt a támogatást, szeretnék a közös munkát, és fontos, hogy ezt a következő körben egyel tovább vigyük. Az rendben van, hogy megnézzük a, menedzsmentbeli támogatásokat, a legjobb gyakorlatokat, a struktúrális reformok kapcsán, ez mind-mind rendben van, de azt gondolom, hogy politikai szempontból is foglalkoznunk kell a kérdéssel, a tényleges pénzügyi támogatás nyújtása szempontjából olyan szegény tagországokban, ahol szükség van ezekre az ösztönzőkre, az új rendszerekre való áttérésnél. Ezt el tudom fogadni. Örülnék annak, hogyha a gazdasági vitához is igazítanánk ezt, minél többet eh, teszünk ezen a területen, más területekre is pozitív hatása lesz ennek. Azt gondolom, hogy a bizottság is kész erre. Jó megbeszéléseket folytattunk, de meg kell adnunk a megfelelő politikai irányt, különösen az új bizottságban majd ez igen sok változást eredményezhet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a módosítók benyújtási a eredély október 18 óra, 18-a 15 óra, és november 19-én, 26-án és 27-én lesznek a viták szavazás, és januárban kerül a plenáris elé. Ezt a napi rendi pontot ezzel akkor megbeszéltük, köszönöm. Tízes napi rendi pont jön. Európa jövője. Vélemény az Alkotmányügyi Bizottság számára. Szabam úr kap szót. Köszönöm szépen. Amint tudják, tudjuk, a bizottság öt szenáriót vázolt föl a fehér könyvben tavaly, 2017-ben. Az Európai Parlament felkérte a tagállamok miniszterelnökeit és elnökeit, hogy plenárison majd egyenként nyilvánuljanak meg az év során erről a dokumentumról. Európa jövője jövőjének egyik legfontosabb meghatározó tényezője a Brexit, az MFF, illetve egyéb kihívások, mint a migráció, a biztonság, az euroszkepticizmus és a jogállamiság sérülése egyes tagállamokban. Ezekre való tekintettel a, véle, a bizottságunk nevében megírtam egy véleménytervezetet az AFKO bizottság számára elmondanám, hogy mik ennek a fő kitételei. Figyelembe kell venni, hogy az Európai Unió költségvetési rendjét hogyan lehet úgy megváltoztatni, hogy adekvát és megfelelő összegek eh, álljanak rendelkezésre a modernizáció számára, illetve magát a költségvetési rendszerét is modernizálni kell, hogy nemzetközileg versenyképesek maradjunk az EDF-et be kell építeni a költségvetésbe, a fejlesztési alapot, ezt már korábban mások is javasolták, hogy a költségvetés fragmentációja megszűnjön, a fejlesztési alap bevétele, ez azt is jelenti, hogy a, a mentesítési szerveknek erre is hatáskörül lesz három. A véleményben benne van, hogy a Brexit ne konkrét de bonyolult költségvetési következményei lesznek, ezek elsősorban negatív hatások. Tehát ez is azt húzza alá, hogy költségvetési reformra van szükség, negyed sorban. A mentesítési eljárás elengedhetetlen része a demokratikus elszámoltathatóságnak a polgárok felé. Az EU intézményeinek javítani kell együttműködésüket az eredményorientált mentesítés kialakításában. Ötöd sorban a csalásokkal szemben és egyéb illegális fellépésekkel szemben meg kell védeni az adófizetők pénzét. Hatodik sorban a jogállamiságot helyre kell állítani egyes tagállamokban, és az erre vonatkozó szabályokat, metodikákat fejleszteni kell, ezek alapvető feltételei minden pénzügyi szolidaritásnak, vagyis kifizetésnek. Tehát nem vállalhatunk kötelezettséget semmilyen olyan országgal szemben, amely nem tekinti magát, vagy nem tartja be a jogállamiság alapszabályait. Európa jövőjéről a legmagasabb szinten kell vitát folytatni. Ennek része kell, hogy legyen a pénzek hatékonyabb elköltése, költségvetés ellenőrzés szigorodása. Remélem, hogy az AFKO figyelembe veszi a véleményünket. Köszönöm elnök asszony és képviselőtársaimnak, hogy elmondhattam ezt, megbíztak ezzel a feladattal, és október 18-áig még délután kettőig be lehet nyújtani módosítókat ehhez. November 8-án fogunk a KONT bizottságban erről szavazni, ha tényleg ez összejön ehhez még bizonyos feltételeknek teljesülnie kell. Köszönöm. Eli úrnak adok szót az árnyék előadók közül. Köszönöm. Szabrama kollégának köszönöm a bevezetőt. Európának új kihívásokkal kell szembenézni. E? A pénzügyi válságnak ugyan már vége, de bármikor újra jöhet hasonló időszak. Alapvető érdekünk a szomszédsági régiók pacifikálása, a terrorizmus, a védelem, az új globális gazdaságban való versenyképesség, az ipari forradalom, a technológiai forradalom új kihívások. Gratulálok az előadónak a véleménytervezethez, amely a jövő kihívásait megfelelően foglalja össze. A e kihívások között az erőforrások hatékony kezelése, a tisztességes elszámolás, elszámolhatóság alapvető feltétel, az EU politikáit stratégiai módon kell megfogalmazni, jövő képekre, víziókra van szükség, és akár 8 éves előre tervezésre ez a mai problémák nem napi szinten merülnek föl és oldhatók meg, hanem hosszú távú tervezést igényelnek, ellenőrző rendszereket igényelnek, és a hozzáadott értékekre való mennyiség és minőségű koncentrálást, új definíciókat. Egyetértünk a javaslattal, hogy a pénzügyi érdekeket, forrásokat védeni kell, modernizációra szorul a költségvetés és a bevételek rendszere. Köszönöm. Köszönjük Fábrok úr a bizottság részéről. Köszönöm. Csak néhány gondolatom lenne Szavarma úr szövegéhez. Ambíciózus költségvetést kértek, úgy érezzük, hogy ambiciózus költségvetést nyújtottunk be, új prioritásokra figyelemmel voltunk, és a Brexitet is figyelembe vettük. Önök megtakarításokat javasoltak a közös agrárpolitikában és a kohéziós politikában az új prioritásokhoz pedig új forrásokat szeretnének rendelni. Ezeket meghallottuk, ezeket az üzleteket. Javaslatunkban mindez benne van. Májusi javaslatunkban, és a hatékonyság, pénzügyi hatékonyság, a jogállamiság kérdését, ahogy már megbeszéltük, ugyancsak belefoglaltuk javaslatunkat körültekintő értékelés előzte meg, a jelenlegi politikák működésének értékelése. Megpróbáljuk az új javaslatban az EU által teremtett hozzáadott érték jelentőségét kidomborítani. Egyszerűsítést javasolunk a parlamenttel összhangban, jobb performancia eredmény alapú költségvetési tervezést, a költségvetési rendelet ehhez való igazítását, új indikátorokat, performancia mutatókat elsősorban, és ahogy önök is tudják, összességében jó úton haladunk afelé, hogy egyszerűsített joganyag írja elő a költési rendet, szeretnénk növelni a költségvetésben a beruházások arányát a kutatásba, fejlesztésbe, az EU Invest javaslat révén. Nem felejtettük el az elszámoltathatóság transzparencia feltételének érvényesítését sem. Egyszerűbb költségvetést javaslunk, átláthatóbbat, klasztereket alakítottunk ki az új prioritásoknak megfelelően benne. És a fejlesztési alapot is bele komponáltuk a képbe, ahogy alakérték. Köszönöm szépen, ez jó ötlet volt. Szaverma úr, akkor zárja le kérem ezt a kört. Köszönöm. Üdvözlöm azt, ahogyan a bizottság a témához hozzáállt, konstruktívan tette ezt, javaslatainkat valóban meghallgatták, és a munka zajlik. Ez jó jel, hogy ennyi mindenben egyetértünk és kipipálhatunk ennyi mindent. Nincs mit hozzáfűzöm. Köszönöm. Köszönjük szépen. Akkor folytassuk a napirendet a 11-es ponttól, az Európai Szociális Alap Plusz témában véleményt kell megfogalmaznunk az Emple Bizottság felé. Pirinski úrnak adom meg a szót. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen. Május 29-én az Európai Bizottság elfogadta ezt a javaslatot, ez az új Európai Szociális Program pluszra vonatkozik, és ebben a régi szociális alapot az ifjúsági alappal, és még az innovációs programmal, valamint az Európai Unió a egészségvédelmi programjával egyesítette. A bizottság ezt azzal in, indokolja, hogy egy áramvonalasított rendszert alakíthasson ki integrált megközelítések támogatása mellett. Ettől függetlenül az, hogy ezek a programok most már közös név alatt szerepelnek, nem szabad, hogy nehézségeket okozzanak, és az új ESF plusz ellenőrzésére sem lehetnek rossz hatással. A bizottsági javaslat tehát ezekre az aggályokra választ kell, hogy adjon. A prioritások az ESF plusz alatt bizonyos programok, monitorozás és az ellenőrzés tekintetében a jövőben az új közös intézkedések rendeletét kell majd kövesse, és mindez az ESF pluszra így kell vonatkozzon. A bizottsági javaslatban szerepelő célkitűzések, amelyeket jelenleg a társkezelés um, alatt uh, lévő uh, programokra vonatkoznak, de ezen felül lesznek uh, specifikus célkitűzések is, amelyeket közvetett és közvetlen menedzsment alá helyeznek. Ilyen például a szociális integráció a szegénységgel sújtott területeken, vagy más egészséggel, védelemmel kapcsolatos témákra vonatkozólag, itt megint idéznék, az ételmegvonás olyan témakör például, amely csak közös menedzsment alatt megvalósítható programokat takar, illetve a szegénységnek kitett személyek vonatkozó programok szintén közös menedzsment alatt valósíthatók csak meg. Itt a szinergiák, illetve a egymás kiegészítése nagyon fontos cél. Négyes, a források megítélése tekintetében nagyon nagy kérdések maradnak fenn továbbra is, és sem az ISF pluszban, sem az, új, sem az új CPR-ban nem szerepelnek erre megnyugtató válaszok. Az átfedések, duplikációk mindenképpen elkerülendők, és miután nagyon szűkös a költségvetés, ezért az ESF Plus fontos szerepet tölt majd be nagyon nagy területeken a szociális jogok megvalósulásának értelmében. Ezen kívül pedig egy ELSEF plusz rendelet a szociális és munkaügyi innovációra vonatkozólag nem kapja meg a megfelelő eszközöket az Európai Bizottságtól, tehát itt a programozás nehézkes lesz, nagyon problémás lesz, épp úgy, mint a finanszírozás a megfelelő parlamenti ellenőrzés érdekében nagyon fontos az, hogy ezeket az intézkedéseket kiigazítsák, és a mind a közvetlen, mind a közvetett menedzsmentre vonatkozó szabályok a rendeletben szerepeljenek a megfelelő pénzügyi kezelés és a valós hozzáadott érték biztosítása érdekében kulcsfontosságú az, hogy a koordináció és a szinergiák ne csak a három ESF program között valósuljanak meg, hanem más Európai Uniós eszközök és programok tekintetében is. Köszönöm. Köszönöm. önök valóban feldolgozták az anyagot módosítókkal együtt, ezt nagyon szépen köszönjük. Nincsenek jelenlévő árnyékjelentéstevők, éppen ezért a bizottságnak szeretnék szót adni. Bronyó asszonynak parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is szeretnénk megköszönni a parlamentnek a munkáját, azt, hogy elemezte ezt a javaslatot, és főként a legfontosabb kommentárokra szeretnék reagálni. Az első gondolat ezzel kapcsolatban a közös célokra vonatkozik. A négyes cikkben, a bizottsági javaslatban a közös célok eh, kidolgozása volt eh, a cél, mind a közvetlen, mind a közvetett menedzsment eh, tekintetében, az ISF plusszal kapcsolatban. És ez egy nagyon jó alap ahhoz, hogy integrálni lehessen az alapokat és a jövőbeli szinergiák komplementaritás kialakítása szempontjából is. Vagyis a szociális jogok pillérjére építve igen fontos számunkra az, hogy közös célokat fogalmazzunk meg, amennyiben ilyenek nincsenek, akkor nem fogjuk tudni a jövőben sem megvalósítani a szinergiákat, pedig más alapokkal is szeretnénk szinergiákat kialakítani. Közös célok, tehát ez az egyik legfontosabb oka a változtatásoknak. A Fed esetében van csak alapvető anyagi támogatás, és az összes többi esetében az easy és és a közös menedzsment alá tartozó programoknál is rendkívül fontos az, hogy a közös célok megvalósuljanak. Teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy az implementáció területén oda kell figyelni, itt is a szinergiákra hívnám fel a figyelmet, vagyis a, a jelenlegi formájában nem elégséges a helyzet, tovább kell mennünk, Ugyanakkor a javaslatban megpróbáltunk szinergiákra példákat találni, ilyen a szociális innováció, amely szintén nagyon fontos a programjaink szempontjából, és itt is egy nagyon alulról építkező és pontosan megfogalmazott folyamatról van szó. Nagyon fontos lenne az innovatív projektek EU szintű előmozdítása, és ezeknek a közös menedzsment alá helyezése. Sajnos a mai napon nem jól működik még ez a rendszer, és az egyik gyengesége a rendszernek az az, hogy vannak hiányosságok az együttműködésben. És ezért a transnacionális együttműködésű programokat találtunk ki, hogy jobban működjenek ezek a programok. Lesznek közvetett és közvetlen Management alá tartozó programjaink. Ennek az lesz a célja, hogy hatásköröket adjunk a Managing Authorities kezébe. Erre azért is hívtam fel a figyelmet, mert ez rendkívül fontos számunkra. Nagyon sajnálom, hogyha bizonyos gondolatok nem voltak világosak a szövegből, de nekünk a szinergiák kialakítása volt a legfontosabb cél. A 200 millió kitörlése. ez nagyon sajnálatos lenne. A CPR-on belül onnan származott az ötlet, mert abban már szerepelnek olyan rendszerek, amelyeket mi tovább akarunk fejleszteni. Tehát itt igaziból csak a hiányzó láncszemeket szeretnénk a jövőre kiigazítani. És most pedig nézzük a specifikus célkitűzéseket, hogyha a kezdettől fogva úgy nézzük a helyzetet, hogy közös célok mindenkire vonatkoztak, és aztán volt az Easy számára egy másik célrendszer is, lehet, hogy ez egy kicsit leegyszerűsíti a rendszer, de azért alapvetően mégis így működik ez. Ott van aztán a műveleti szint, és a jövőbeli MFF-fel kapcsolatban az egyszerűsítést, illetve a rugalmasságot kellett figyelembe vennünk. Ezért tovább osztani a különböző programokat még nehézkesebb lett volna. Vannak új pénzügyi eszközök, amelyek a mikrofinanszírozási eszközből kikerültek, ezért gyakorlati szempontból három tengelyben gondolkodunk, lehetséges, hogy ez azonban túl bonyolultá teszi a rendszert. Ami az indikátorokat illeti, valóban nincsenek egyenlőre indikátorok az ízire nézve. A jelenlegi MFF-en kapcsán sem beszélhetünk ilyenekről, de aztán majd később lesz egy teljesítménykeretrendszer. Erről persze még beszélhetünk. Az indikátorokat nem tudom, hogy nem lehetne átvenni a jelenlegi ö, időszakból. Ugye már elmondtam azt is, hogy az ízében nem lesznek pénzügyi eszközök, tehát ezt is figyelembe kell majd venni, hogyha az indikátorokat akarjuk ö, pontosítani nem lenne jó, hogyha túl sok indikátor szerepelne az alapjogszabályban, hanem inkább a dokumentumokban kellene ezek szerepeljenek. Aztán van még egy fontos gondolat a hetes cikkel kapcsolatban, ahol önök azt javasolták, hogy töröljük a forrásokat a közös menedzsment programok kapcsán ez számunkra nagyon fontos lenne megőrizni. És aztán vannak persze még más kérdések is, de ezek inkább technikai jellegűek, akár bilaterális szinten is beszélhetünk még ezekről. Vannak persze itt a bizottsági javaslatban hibák, amelyeket önök kijavítottak, ezt nagyon szépen köszönjük, és aztán majd kicsit később még visszatérünk erre. Köszönöm. Köszönöm szépen. A Szociális Bizottságban nyilván a jogalapot meg kell vitatni. Tudna minket tájékoztatni arról, hogy hol tart ez a vita? Tudom, hogy ez kényes dolog, hogy most egy képviselőt kell kérdeznem arról, hogy mit csinál a ház egy másik szárnyában egy bizottság, de hát megköszönöm, ha megteszi. Az Ample bizottságban megvizsgáltuk ezeket a jelentéseket, a módosítókról még zajlik a vita, kompromisszumos módosítókat próbálunk létrehozni. És a kollégámtól kérdezem, hogy mikor is lesz a szavazás? November 27-én. Köszönjük. Na, akkor legalább tudjuk. Pirinszki úr végül. Köszönöm, elnök asszony. Nagyra értékelem, hogy itt konkrét javaslatok hangzottak el, és hogy a bizottság érdemben reagált. Nem mennék bele minden részletbe, talán csak egy-kettőt dolgot emelnék ki. Mi legyen az eures és az Európai Munkaügyi Ügynökséggel, ez még nem derült ki számomra. Egy kicsit számomra vitatható a változásokra vonatkozó javaslat, úgyhogy én ezt vitatom is. Ne vegyük ezt még készpénznek a másik az ai vel kapcsolatos. Fentartásunk főleg abban áll, hogy a szociális innováció, a szociális célok eléréseinek új eszközei egy kicsit, mintha ö, elfelejtenék a legrászorulóbbakat, a szociálisan legkirekesztettebbeket. A szociális alapnak és az ESZ-nek pedig dolga lenne őket is felkarolni. Ami az EMPL bizottság véleményét illeti, jó sok módosítót kaptunk, úgyhogy jelentős változáson fog átmenni a szöveg az a benyomásom a bizottság eredeti javaslata. Köszönjük szépen! Akkor ezt a napi rendi pontot megbeszéltük. Módosítók benyújtási határideje október 19-e 14 óra, és november 8-án fogunk szavazni. Jó, köszönöm a tájékoztatást és a jogalapról szólót különösen. Most a globalizációs alapról legyen szó. Panyó úr a Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! 2007-ben indult el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, és nagyon fontos, hogy ez a liberalizáció előnyeit is mérlegelje, illetve próbálja meg a potenciális negatív hatásait kiküszöbölni a globalizációnak rövid távon leginkább e, érzékeny munkavállalók esetében ez különösen fontos. 2007 és 2017 között 148 társfinanszírozási kérést kapott a e, bizottság 21 tagországból 600 e, millió euró értékben, és több mint 200 ezer személy nem vesz részt képzésekben. Ezek a számadatok azt mutatják be, hogy nagyon fontos az akadályokat azonosítani bizonyos országokban, és fontos célzott intézkedésekre javaslatot tenni. Ma megpróbáljuk meghatározni azt, hogy ezt az alapot hogyan reformáljuk meg, annélkül, hogy a beavatkozási kapacitását növelnénk. A jelentésemben támogatom um, a kollégák módosítóit az employmentből, illetve a Szociális Ügyek Szakbizottságából érkező módosítókról van szó. A különösen érintett térségben a 250 munkanélküli az egyik küszöb, nagyon fi, fi, fontos a társfinanszírozási arány rögzítása, és ez 70%-a a teljesnek. Az alaphoz való hozzáférés meghatározó a rögzített idejű szerződéssel dolgozók számára, a mikrovállalkozások és kisvállalkozások számára kérem, négy hónapról nyolc hónapra történő kibővítését eh, támogatási időszaknak, illetve szeretném az értékelési időszakot csökkenteni a bizottsági javaslathoz képest. 60 nap helyett 40 napot kérek. Nagyon fontos az optimális együttműködés a tagországok és a bizottság között annak érdekében, hogy az értékelési időt figyelembe lehessen venni, illetve hogy ez az alap hozzájárulhasson a globalizáció negatív hatásának kiküszöböléséhez. Ami az információt, kommunikációt illeti, a szakszervezetek, e, e, önkormányzatok, illetve a közvélemény felé is nagyon fontos a kommunikáció. Fontos egy végső jelentést készíteni, mégpedig két évente ennek az alapnak a megvalósulásáról, azért, hogy az Európai Parlament megfelelő politikai ellenőrzést végezhessen, illetve hogy eh, a bizottság szintén értékelhesse ezeket az eredményeket. Végezetül pedig nagyon fontos, hogy az éghajlati fellépéseket is integrálja ez az alap az Európai Unió politikái közé, és a költségvetés 30%-át az éghajlati változások elleni küzdelemre eh, szánták. Elnök asszony, ezeket a kulcsontosságú javaslatokat szeretem volna megvédeni a vélemény tervezetben, és várom az egyeztetést az árnyék jelentéstevőkkel. Október 19-e a benyújtás határideje, és 8-án novemberben szavazunk majd ezekről a szakbizottságban. Köszönöm. Most szívesen megadtam volna a szót az árnyék jelentős tevőknek, így nem tudom megadni nekik a szót, mivel nincsenek itt. Vájkenova asszony a bizottság képviseletében parancsoljon. Very much. And, uh... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a véleményét, megjegyzéseit. Csak egy eh, tisztázási pontot emelnék ki, illetve egy-két megjegyzésem van, pontosítás véget, ami a küszöbet illeti. Igen, különbözőek a nézetek a küszöbbel kapcsolatban. Ehm, lecsökkentettük eh, 50%-kal ezt a küszöböt a jelenlegi programozási időszakhoz képest. Nagyon fontos egyensúlyt teremteni az EU-s szintű intervenció és a tényleges tagország igények között. Ez azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni azt, hogy érdemes e EU-s szinten beavatkozni olyan esetben, amikor kevesebb, mint 250 az elbocsátottak száma bizonyos régiókban például erről természetesen lehet beszélni, egyeztetni, vitázni. A bizottság ezt a küszöböt 250 főben állapította meg, a társfinanszírozási arányt most nem érinteném, értem a 70%-ot is, illetve az egyéb nézeteket, mi az ESF plusszal történő összvánkba hozatát javasoltuk. Felhívnám a figyelmet arra, hogy megpróbált tudtuk tükröztetni a kisebb számot, elbocsátott számot is. Jelentéstevő utalt erre bizonyos időszakra, mi is kevesebb időtartamot határoztunk meg. Minél hosszabb ez a beavatkozás, annál kevésbé hatékony ez a munkavállalókra nézve. Számos érintett kritizált bennünket, beérte a számvőszéket, mi szerint az intervenció nem elég gyors, éppen ezért javasoltuk ezeket a rövidebb határidőket, és kisebb elbocsátott számot határoztunk meg. A jobb együttműködésre vonatkozó javaslatot nagyra értékeljük a tagországok között és a bizottság között, és nagyon fontos a megfelelő adatgyűjtés, ez kapcsolódóan parlament és mi magunk is nagyon fontosnak tartjuk az adatgyűjtést, az elért eredményekről, nem csak az ESF pluszról, illetve a garanciálapról, hanem globalizációs alapról, de más alapokról is. Ez nem mindig könnyű folyamat. Köszönjük ezt a támogatást. Pontos az információ és a kommunikáció, és természetesen láthatóvá szeretnénk tenni az alapot a polgárok felé, lehetőségeink szerint, viszont a tagországokra van bízva az, hogy ők maguk tegyék ezt láthatóvá tagországon belül. Nem értettem a két éves jelentéseket, hiszen a végső jelentések eh, elkészítése a nevében is benne van a szónak, hogy ez végleges, tehát amikor már nincs további intervenció, lehet, hogy ezt összetévesztette az éves jelentéssel, amelyet a bizottság két évenként ad ki, és ebben tájékoztatja a tanácsot, a bizottságot, az EGSB-t, régiók bizottságát és más érintetteket. Az európai globalizációs alap megvalósulására az elmúlt két évben. Lehet, hogy itt még pontosíthatnánk azt, hogy mit is gondolt ez alatt. Ami az EGA-t illeti, különböző szakbizottságok több mint 300 módosítót nyújtottak be. És ami a korábbi kérdését illeti az ESF-re vonatkozóan, tegnap az Employ-ban áttették a végső szavazás időpontját, ez november 28-a lesz, az eredeti terv szerint október 18-a lett volna. Ez a határidő, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm. Köszönöm szépen, ez kimerítő válasz volt, párnyó kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a bizottság részéről is ezt a magyarázatot, a válaszokat, és valóban, ahogyan ön is emlékeztetett rá, ez nagyon részletes volt, úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm a választ. És én szeretnék néhány témára még visszatérni, amire ön is utalt. Néhány hónap múlva az Unió számára fontos időpont következik, a május 26-ai választásokra gondolok, gyakorlatilag mindenhol azt, látjuk, azt láthatjuk, hogy az, az e, Európa ellenesek és a nacionalisták nagyon erős teljesen növekednek, és hát elképzelhető, hogy még az is, hogy koalíciós partnerként is megjelenhetnek a hatalomban. Ez keleten, nyugaton és délen egyaránt látványos, ezért nagyon fontos az, hogy mi, akik az európai Európa építői vagyunk, ezért mi védelemről tudjunk tanúbizonyságot tenni, és a globalizációs alap az pont egy ilyen eszköz, ami védi az embereket. Tehát minél, jobb, minél látványosabbá válunk, annál jobban fel tudjuk venni a harcot a populizmussal, a nacionalizmussal és az Európa ellenes erőkkel. Ezért is igen fontos az, hogy végig gondoljuk azt, hogy hogy néz ki a társfinanszírozási ráta, vagy az elbocsátási küszöbök. Ahogyan Ön is elmondta, itt most arra van szükség, és ez egy közös harc, hogy vizibilisebbé tegyük a munkánkat, főként a munkavállalók felé ismertebbé tegyük a globalizációs alapot. Most önmagában az, ahogyan ön is utalt rá, hogy egy olyan politikáról van szó, amely a tagállamoktól függ, vagyis az ő kompetenciájukba tartozik, de azért nem szeretném azt sem, hogy ez túl úgymond diszkrét lenne, és nem igazán látványos vagy ismert. Ezért nekünk is uniós szinten nyomást kellene gyakorolnunk a tagállamokra, hogy a tagállamoktól kérjünk egy jelentést azzal kapcsolatban, hogy a, mondaliz, hogy a globalizációs alapot hogyan alkalmazták hazájukban, egy ilyen két éves jelentésrendszert kérnénk meg tőlük, és ezen keresztül mi európai parlamentként tudnánk ellenőrzést gyakorolni erről, és nek önök a bizottság részéről is szorosabban nyomon tudnák követni a történteket. Ön nem beszélt erről a területről, de én azt hiszem, hogy miután mi európai szinten próbálunk fellépni a klímaváltozás ellen. Ezt már egy másik jelentés kapcsán is láthattuk ezen a héten, hogy azért ez a prioritások között is a legnagyobb a klímaváltozás elleni harc kell, hogy legyen. Tehát integrálni kell olyan kritériumokat, amelyek a klímaváltozás ellen fognak hatni, és ezt is integrálni kell a munkánkba. Köszönöm szépen! Köszönöm, valószínűleg jobb lenne, hogyha megakadályoznánk azt, hogy úgymond könnyek legyenek, és egyáltalán legyenek, tehát fontos, hogy olyan jogalkotást végezzünk, amely foglalkoztatást eredményez, és az adott politikát szolgálja. Köszönöm, ezzel elérkeztünk a napi rendi pont végéhez. 17 óra 30-ig felfüggesztem az ülést. A következő jelentéstevő a 13-as napi rendi pont előadója, de Jonge kolléga csak 17.30-ra tud megérkezni, és 6-tól lesz majd a zárt koordinátorok ülése. Ezzel az ülés felfüggesztve 17.30-ig.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

no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

assicurare attraverso un ulteriore sviluppo delle eh, sinergie fra le autorità giudiziarie nazionali e tutti gli attori impegnati nella formazione sui temi di giustizia. A közigazgatással kapcsolatban, illetve az igazságszolgáltatással kapcsolatban nagyon fontos az együttműködés. Ezt kell folytatnunk, és eh, én is mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy eh, javítsam a szöveget a módosításaimmal, és a lehető legjobbá tegyük a jelentést. Még egyszer köszönöm De Jong képviselőnek a munkáját. Köszönöm. Ja, Köszönjük szépen, ez egy nagyon fontos program. Holszkova asszonyt kérem az Európai Bizottság nevében, hogy foglaljon állást. Yes, thank you, and thank you to the... Uh, Köszönöm szépen, és köszönöm az árnyék jelentéstevőknek a véleményt. Összhangban vagyunk mindazzal, amit ön mondott, a hozzáadott érték biztosításáról azért, hogy a különböző programok között szinergiahatás valósuljon meg. Az Európai Unió költségvetésének védelme érdekében a hiányosságok kapcsán azt gondolom, hogy nagyon jól együtt tudunk működni a parlamenttel. Vannak olyan módosítók, amelyek általánosabb jellegűek, Ami pedig az értékelést, az értékelési időszakot illeti, ez horizontális intézkedés az összes programra vonatkozóan. A bizottság eh, biztosította azt, hogy értékelési jelentések legyenek. Azt gondolom, hogy ez az összes programban jelen lesz, megnyilvánul ami pedig a munkaprogramokat illeti, a delegált jogi aktusok megval- használatát a megvalósításra alapuló jogi aktusok helyett jelentik majd a megoldást. Tehát ezek általános jellegű kérdések, amiket meg kell vizsgálnunk. A többi pontot illetően jó az együttműködés, ezt folytatni tudjuk, összhangban vagyunk egymással ami az elvi kérdéseket illeti. Köszönöm. Kollége de Jong zum Abschluss, bitte. De Jong képviselő. Yes, of course I'm looking forward to the amendments. Uh, and... Köszönöm szépen, várom a módosításokat. Kinnicsi asszony részéről is. És biztos vagyok benne, hogy uh, konszenzust leszünk képesek kialakítani. Ami a horizontális kérdéseket illeti, nos hát én vagyok a Livében is a Perikrész programnak a jelentéstevője, erről holnap lesz egyébként szó, és abban a kapacitásomban az MFF horizontális koordinációs csoportban is részt veszek, tehát ott is szó esik ezekről a kérdésekről, és noha lehet persze saját véleményünk itt a konton belül, de mégiscsak az lesz a lényeg, hogy a különböző programok összhangba álljanak egymással, és ne ez egyik jelentésben legyenek az implementációs jelentés, vagy aktusok, és a másikban a rövid távú, a, megint egy harmadikban a hosszú távú értékelések. Remélem, hogy ezt így meg lehet oldani. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Dann haben wir die Deadline. Köszönöm szépen a módosítók benyújtásának határideje. Október 19-e déli 12 óra és november 8-án szavazunk. Ezzel az ülés végéhez érkeztünk a nyílt ülés részéhez. Kérem mindazokat, akiknek nincs joguk részt venni az átülésen, távozzanak és azok pedig, akiknek itt kell maradniuk, maradjanak itt holnap 9 órakor. Találkozunk az ülést, lezárom.